Dear colleagues, please take a seat. Kedves kollégák, kérem foglalnak helyet. Kadek úr az elnökünk tájékoztatott, hogy sajnos nem tud részt venni a mai ülésen, engem kért első alelnökként, hogy helyettesítsem őt. És ez a feltett szándékom. Ha nincs ellenvetésük, elfogadottnak veszem a módosított napi rendet. Elfogadhatjuk ebben a formában? Igen, köszönöm elfogadtuk a napi rendet. A következő témakörre lépünk tovább. Tájékoztatom önöket, hogy a szakbizottsági ülésünknek 18 órakor lesz vége, még talán kicsit hamarabb is, mert meglehetősen rövid a napi rendünk, és egy árnyék előadói értekezlet lesz 18 órakor az északi tengerre, vonat, tengerre vonatkozó több éves terve Rodusz asszonya, ugyanitt ebben a teremben. A másik közleményem, hogy a Poszadóniai Oceánika tengeri fűre vonatkozó dokumentumot írásbeli eljárásra bocsátjuk, és így fogjuk elfogadni. Erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Van-e kérdésük? Amennyiben nincs, akkor folytatjuk. Köszönöm. Rátérünk tehát a jegyzőkönyvek jóváhagyására. 2010. július 12-e ülésünk jegyzőkönyvét elfogadásra javasolom. Van ellenvetésük? Ellenvetés hiányában elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Köszönöm. Rátérve a jelentéstervezetre, ezt a jogalkotási jelentéstervezetet 2010. április 25-én a zöld frakció kapta meg, és engem jelöltek ki előadóként. Június 12-én a bizottság előterjesztette a javaslatát, és a jelentés tervezet elkészülte után megállapítjuk a módosító indítványok előterjesztésének a határidejét. Nem túl bonyolult egyébként ez a dosszié, tehát nem is részletezném túlzottan a dél-csendes óceáni regionális halászati gazdálkodási szervezet létrehozó egyezmény hatája alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási intézkedések, az 1-es és 13-as módosítás a kvóták elosztásával kapcsolatos a tagállamok között, és hogyha a regionális szervezetekre vonatkozó GFCM, illetve ICAT eh, jelentéseket trilógus keretében fogadtuk el, és ez az SPR FMO-ra is alkalmazandó eljárás lesz. A 8-as, 9-es, 15-ös, 16-os módosítókról annyit szeretnék elmondani az SPR FMO keretében, teljes tilalom vonatkozna a mélytengeri lebegőhálókra az egyezmény területén és a, az azonos szövegű módosító indítványokat a bizottság nem fogadta be. Nos, személy szerint nem sokat tudok ehhez hozzátenni, úgyhogy érdeklődéssel várom az árnyék adók mondandóját, illetve az önök észrevételeit a dosszéval kapcsolatban. Milán Mon, tessék, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet a tevőnek is. Az első eszmecserére kerül most sor ebben az ügyben, és úgy gondolom, hogy um, el kell kerülnünk azokat a helyezek, helyeket, amikor um, diszkriminatív helyzetek kerül, uh, alakulnak ki. És lehet, hogy egy kicsit el is vagyunk késve ezekkel az intézkedésekkel de az Armstrong asszony jelentésével kapcsolatban konkrétan lesz néhány módosító, amit szeretnénk érinteni röviden. Parlamento introdujo una cláusula recordando el artículo 17 del reglamento base. A úgynevezett kézműves halászattal foglalkozó flották esetében mindenféleképpen előnyeket kell biztosítani, különleges megítélést, hiszen nagyon fontos ilyen kis kitermeléssel jellemezhető flották vannak jelen ezekben a térségekben. És a 13-as módosítás például pontosan ebből a szempontból amely ugye a makrilla állományról beszél. Nem tudom, hogy miért kellene ezt a záradékot pont itt betenni a szövegben. Nem hiszem, úgy gondolom, hogy ez itt fölösleges, legalábbis itt ezen a részen jelenleg így ítélem meg. Ami a négyes módosítót illeti, a meghatározást itt megváltoztattuk. Az, az egyezmény ötös cikkében is szerepel egy e, meghatározás. A e, e, kettő között azonban itt most ütközés van. Szeretném megtudni, hogy az egyezményben miért került sor a, módos, a, a definíció módosítására, de lehet, hogy erről nem a jelentéstevőnek kellene beszélni, hanem inkább a bizottságnak. Ami pedig a tengermadarakat illeti, júniusban is volt egy ülés, nem értem pontosan, hogy mi az értelme a bizottsági javaslatnak, mert ahogy már a felszállásom elején is mondtam, nem új normatívát kellene bevezetni, amely a halász, európai halászfotákat jobban megköti, mint korábban ezt ők maguk sem tudnák megérteni, hogy miért is kell szigorítani, hogy miért kellene ebben az ügyben további követ, követ, még komolyabb követelményeket meghatározni az európaiak számára, mint a nem európaiak számára. És ezzel be is fejezem a felszólásomat. Összességében egyetértek a jelentéstevői szöveggel, de kisebb módosítóval be fogok nyújtani néhány vonatkozásban, de most ennyit szeretnék csak mondani. Ennek köszönöm szépen, Agili asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök jelentéstevőként, frakcióm nevében szeretnék néhány kérdést tisztázni azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy igazániból nincs kis olmani halasztal foglalkozó flotta, de valójában nincs kifejezetten ilyen flotta, ugyanakkor Fontos lenne, hogy negatív hatása is legyenek ennek a megkülönböztetésnek, ennek a szövegrésznek. Szeretném, hogyha pontoznák, pontosítanánk ugye a négyes pontosító kapcsán is, a hármas cikk első bekezdése az, amire hivatkoznék. ahol a jelentéstevő a szöveg törlését javasolta, mert nem következetes a szöveg a definíciók a meghatározásokkal összevetve. Nem tudom, hogy nem a bizottságot kellettne fölkérni arra, hogy pontosítsák, hogy mi is folyik itt, mi volt a döntés az ő megközelítésük mögött, ami a hetes módosítót illeti, a bizottság javaslata valahogy mm, úgy gondolom, hogy nem tűnik nagyon rossznak, de okozta bizonyos zavarokat, félreértéseket, és sokkal világosabban kellene foglalmoznunk, hogy miről beszélünk. A, azokról a halászati vállalkozásokról beszélünk, amelyek az elmúlt tíz évben például mondjuk folyamatosan működtek és nem zárták be őket úgy gondolom, hogy hivatkozhatnánk Established eh, Fisheries-re, tehát a, a eh, már eh, úgy, úgymond, hogy beállt halászati vállalkozásokra. De jó lenne, hogyha jelentéstevő beszélne néhány szóban ennek a módosítónak a hátteréről. Nem szeretnék zavart kelteni a szöveggel, ez elég fontos fogalom lenne ahhoz, hogy meghatározzuk, ha viszont töröltjük, akkor, akkor lehet, hogy üres űr marad a helyén. A 8-as, 9-es és 10-es módosító esetében a 0,8 tehát a, a, a tengerfenéki vonóhálók, vonatok kapcsolatos szövegrészlettel kapcsolatban azt mondta a bizottság, hogy az mindig is a 8-as módosító hatály alá tartozott, a 8-as és a 9-es hatály alá. Itt azonban gyakorlatilag a szöveget csak fogták, ásmásolták be, kopizták ide. A bizottság arról beszélt, hogy nincs ilyen jellegű európai flotta ezen ebben a térségben. Eh, nyilván ettől még én nyugodtan fogok tudni aludni, de azért szeretném, hogyha tisztáznánk pontosan, hogy miről is van itt szó. És a végső kérdésem a jelentéstevőhöz a 14-es módosító kapcsán. Nem tudom világosan megítélni, hogy mit ad hozzá a szöveghez az, ez a módosító. A 2002 és 2006-os időszakra vonatkozóan átlagos éves kitermelési arányokról beszél, de hát most akkor hogy is van ez? Ennek a négy évnek az átlagáról beszélünk? Ez lesz a hivatkozási alapmennyiség? a négy év átlagáról beszélünk, vagy négy év eh, saját eh, eh, átlagáról, nem is tudom. Nyilván majd el tudja mondani, hogy mit is értett ez alatt, de mindesetre köszönöm szépen a jelentés elkészítését. Nagyon fontos anyag ez, van sok kérdés, de azért köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom, hogy bárki más fel szeretne szólalni ezzel kapcsolatban. Hagy reagáljak né, né, röviden arra, amit ö, felvetettek, és aztán majd a talánbizottság is segített nekünk kicsit. Nos, először is a meghatározásokkal kapcsolatos aggályok. Talán néhány kérdésre tudok válaszolni, ha nem is mindre. Vannak olyan módosítók, amelyekre Eh, én magam sem emlékszem. Eh, ugye a bizottsági javaslatban szereplő definíció helytelen volt, az éves kvóta az vonatkozó szövegekben is helytelen volt a meghatározás. Nagyon sok vita volt mind a jogásznyelvészekkel, mind a jogi szolgálattal, és megállapodtunk egymás közt, hogy az lenne a legegyszerűbb, ha törölnénk ezt a meghatározást a négyes módosítóból és egyszerűen a kettes, a rendelet kettes cikkeire, cikkére hivatkoznák vissza. Önök is felvetették a, a halászhajó kifejezés, fishing vessel kifejezés e, meghatározását is. Ez is a rendeletből származik. E, az SPA szövegben e, nehéz ennek az alkalmazása, ezért úgy gondoltuk, hogy az a legjobb, hogyha ezt a meghatározást ugyancsak töröljük e, az SPRFMO e, e, egyezmény meghatározása nem biztos, hogy itt jól alkalmazható. Voltak, akik azt mondták, hogy a bizottság kicsit túl messzire ment, az SPR FMO-val kapcsolatban ezért nem csináltunk semmit tulajdonképpen, csak hangsúlyoztuk azt, hogy az Európai Uniónak be kell teljesítenie az a tengeri madarakra vonalkozó vállalásait. A bizottság is emelé áll, és tovább megjegyzésen nem is lenne, Most, most pedig megadnám a szót de úr úrnak a bizottság részéről, hogy tegye meg az észrevételeit. Linnea. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket ide a Halászati Szakbizottságba, és köszönjük a jelentéstevőnek is a módosítókat, amelyek javítja a szöveget általánosságban. Köszönjük ezt. Nem akarom figyelmen kihagyni, mennyire fontos a jó, az óceánok jó kezelése. úgy látjuk, hogy ezek a jelenlegi intézkedések jók az óvszerek megfelelő kezelése szempontjából, és szeretnénk együttműködni, hogy ezt a folyamatot támogassuk. Az SPRMO viszonylagosan újfajta BRMO, jól működik ez, jó az együttműködés, el tudunk menni a találkozókra, el tudjuk mondani a problémáinkat, és szeretnénk elmondani, ezt, ugye el tudjuk mondani ezt, hogy milyen fajta megőrzést szeretnénk. Úgy látjuk, hogy hajlandóak meghallgatni bennünket, hajlandóak figyelembe venni az érveinket, hajlandóak tenni a jobb megőrzésért, és ez véleményünk szerint pozitív fejlemény a délcsendes óceáni térségben. A legtöbb módosító jó, van egy-két megjegyzésünk. A korábbi találkozás beszéltünk erről a hosszúság tekintetében. Elmondtam, hogy nagyon nehéz az átültetés, ez nem egy olyan dolog, amelyet nagy lelkesedéssel végeznek el. A FRMO nagyon sok egymunkadási jegyzőkönyvvel rendelkezik, és persze nagyon fontos a megőrzési intézkedések megfogalmazása is. Stabilitást vártunk, mielőtt mi megkezdtük volna ezt a fajta folyamatot, amit egy évvel ezelőtt kezdtünk meg, tehát ez is mutatja azt, hogy miért ilyen hosszú az a folyamat, azért, mert összetett. Specifikus megjegyzések, ahogy már az elhangzott Milan Moon szájából is egyes módosító, Tudjuk, hogy ez egy olyan módosító, amit egy kicsit átvettek az iCat áttekintésből, de persze a halászati kontextus az SPRM-ban teljesen más. Itt egy nemzeti joghatóságra van szó. Egy, a parti halász halászásról nem esik szó. Nincsenek ott flottáink, tehát gyakorlati esetek nem adódnak ebből, ezért nehéz egy kicsit ezt így kiemelni, hiszen tudjuk, hogy itt főként nagy ö, ipari ö, hajókról van szó, meg eléggé messze vannak. Azt javasoljuk, hogy ezt a mostot egyszerűen ö, hagyjuk ki a hármas esetében támogatjuk a módosítót, négyes módosító, egyetértünk azzal, ami miatt beterjesztették ezt a módosítót, egyszerűsítésre van szükség, megvizsgáltuk az egyezmény definícióját, és ez egy nagyon hosszú magyarázat, de egyetértünk a módosítással, a definíciót törölték, alternatívaként azt tudnánk javasolni, hogy ez egyezmény egy földrajzi terület, amely figyelembe veszi csendes, délcsendes óceáni térség nyílt vízi állományát, ez egy eléggé egyszerű megfogalmazás, amelyeket általában halászati rendeletekben is alkalmazunk. Ötös módosító, erről már hallhattunk megjegyzést, a halászhajók definíciója, ezt felváltották az SPRMO definíciójával. A jogi szolgálatunk azt javasolta, hogy ne alkalmazunk különböző definíciókat ugyanaz a kontextusban, ha bár itt a halászhajó nem ugyanaz a rendeletben, illetve az ellenőrző rendeletben, hogyha ehelyett az SPRMO definíciót alkalmazzuk, akkor lesz még egy plusz definíciója a halászhajónak, amit már egy IUU szabályozásban is láthatunk. Tehát szerintünk ez nem igazán jó az olvashatóság szempontjából, tehát szeretnénk ezt a módosítót tehát kihagyni, és visszatérni az eredeti szövegre. Hatos módosító, ezt támogatjuk. Hetest is, a nyolcassal is egyetértünk. A 9-essel is egyetértünk. Tízes, módosító. Jobb lenne itt a rendelet eh, kettes cikkére utálni, mert eh, különben eh, kimaradna a belemélentetés szabálytalan halászat, tehát ezt is törölni kellene ezt a módosítót, a 11-es támogatjuk, 12-es támogatjuk, 13-as módosító, ugyanaz a megjegyzésünk, mint az 1-es esetében. Azt javasoljuk, hogy ezt is töröljük, ezt a módosítót. A cikk első részével kapcsolatban nincs a megedzésünk, de a második részét törölni kellene. 15-16-os támogatjuk, 18-as támogatjuk, 19-es, 20-as, 21-es támogatjuk, 22-23-as támogatjuk, tehát összességében jó munkának tartjuk ezt köszönjük, és persze nyitva vagyunk a tovább együttműködés irányába, amennyiben erre szükség van. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A módus bejutásának határideje október 3-a kedd 17 óra, és van egy ütemterv is, tehát október 3 a határidő a módosítókra, november 20-21 a szavazottsági szavazás, és a plenárison majd később fogunk erről szavazni. Ha nincsenek további kérdések, akkor rátérünk a következő napi rendi pontra. Köszönöm a bizottságnak, és köszönöm a kollégáknak. Az EU halászatorának optimalizálása, az a saját kezdeményezési jelentés, az SND frakció kapta ezt meg, június 23-án, és Aguilera asszony a jelentés készítője. A cél az az, hogy a foglalkoztathatóságot erősíteni lehessen a halászati szektorban. Ma van az első eszmecsere. Aguilera asszony, ön mint jelentés, de megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, újra. Most ebben a jelentésben, saját kezdeményező jelentésben alapvetően azt szerettük volna eh, megvizsgálni, hogy ez a fontos értéklánc eh, hogy is néz ki minden eh, termelési ágazatban. Nagyon fontos a termelési lánc, az értéklánc, meg kell nézni, hogy van-e egyensúly, vagy nincs. E, az élelmiszerláncban is e, nagyon fontos, ez rendszeresen meg kell ezt vitatni, és úgy gondolom, hogy nagyon hasznos olyan jelentést készíteni, amelyben meg tudjuk vizsgálni, hogy hogy is e, működik ez az értéklánc a halászati ágazatban. Figyelembe véve azt, hogy egyre nagyobb korlátozások érvényesülnek ezen természeti forrás tekintetében, fontos ennek az értékláncnak az optimalizálása. Valamennyi az értékláncban részvevő cég a halász és a feldolgozó szempontjából is hiszen olyan változásokat is látunk, amelyek rendkívül fontosak. Ezek egyike az, hogy egyre csökken a halászható halállomány mennyisége. Ugyanakkor egy bizonyos folyamatnak a kialakításra is szükség van, hiszen a nagyvárosokban gyakorlatilag sokkal nagyobb piaca van a halászati termékeknek, ide csatornázódik tulajdonképpen öt nagy, öt vagy hat nagy kereskedelmi cégen keresztül a halászati e, termékek e, piacra bocsátása. Ugyanakkor vannak kis vállalkozások is, amelyeknek egy egészen más a helyzet. E, kis és nagy kereskedők értékei egészen eltérőek lehetnek. Azért úgy gondolom, hogy valóban fontos alaposan értékelnünk ezt a folyamatot a a kiskereskedelmi, nagykereskedelmi halkereskedést annak érdekében, hogy eh, az élelmiszerlánc mentén minden fokozat, minden lépés, minden lépcső, minden szint valóban hozzáadja a saját e, e, hozzáadott értékét, és kapcsoljuk ki azokat e, a láncszemeket, amelyek nem e, adnak hozzá az értéklánchoz akár a fatyú makrela tekintetében, akár más halfajok esetében. Azoknak ez a szinteknek kell érvényesülni, amelyek valóban adnak hozzá a termékhez. Hiszen ugyanebben a környezetben, itt vidéki tengerparti térségekről beszélünk, minél rövidebb az út a halak kifogásától kezdve az piacra jutásig, annál, annál nagyobb a hozzáadott érték minden egyes láncszemnél. Tehát mindenféleképpen úgy gondolom, hogy alapvetős, alapvetően az a feladatunk, hogy mélységében értékeljük ezt az értékláncot. Hazámban a Kádizi öbölben. Remélem el is tudnak majd látogatnak, látogatni hamarosan. Nos, látnak olyan társaságokat, amelyek nagyon kis ipari módon állítják elő a tenger, tengeri, tengerhalászati termékeiket. és gyakorlatilag nagyon jó minőségű termékekkel látják el a közvetlen térséget, jó áru, jó minőségű termékekkel, és ezek a kis halásztársaságok tevékenysége így alapvető fontosságú, de azt is meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szerepet játszhat a már megszerzett tapasztalatunk E, a továbbiakban. Ezeket a tapasztalatokat meg kell e, erősíteni a következő e, mandátum idejére is majd. fontos, hogy lássuk, hogy milyen súlya van a diversifikálásnak, a sokszínűségnek ebben az ágazatban vannak más vonatkozások is, amiket meg szeretnénk vizsgálni, vizsgálni, az pedig például a foglalkoztatás kérdéskére, hogy ezen a láncon belül milyen kihatása van a munkahelyek teremtésének, vagy a munkahelyek szűkös voltának. Hiszen eh, ha közvetlenül nagy lembe jut eh, a, a hal, akkor az nyilván kevesebb munkahelyet jelent. Néhány ilyen megfontoláson kívül az is foglalkoztat, hogy milyen mechanizmusok járnak az, ahhoz hozzá, hogy a halakat kifogó halászok lényegében nyomott áram tudják csak eladni a terméküket meg kellene vizsgálni, hogy hogyan tudnák javítani az értékesítési marketing rendszereket annak érdekében, hogy a források egy része visszatérjen a halászokhoz, a halászközösségekhez, a hajótulajdonosokhoz, és gazdaságosabban jobb rendabilitással tudjanak tevékenykedni ezekben a térségekben. Úgy gondolom, hogy nem ismerik elég jól. Nekem ez a benyomásom, hogy hogyan jön létre a termék, és hogyan, eh, melyik szint mit ad hozzá az értékhez ezen terméklánc, eh, értéklánc mentén. Eh, elég szűkösek a források, és ebben a helyzetben, még egyszer mondom, az értékláncot elemeznünk kell. Ugye, ahogy a mezőgazdaságról is volt saját kezdeményezési jelentés, e, itt is indokolt, hiszen mind a két területet értékelnünk kell, érdemes ezt a láncot megvizsgálni, és hogy tudunk olyan intézkedésekkel előállni, amelyek elősegítik azt, hogy a halászok maguk hozzáadott értéket tudjanak produkálni azokban a térségekben, ahol, főleg a partmenti térségekben, ahol egyre kevesebb a munkahely a halászati ágazaton belül. Fontos, még egyszer mondom, hogy minél kevesebb forrásunk van, annál inkább odafigyeljünk arra, hogy milyen hozadott értéket tud produkálni eh, ennek a térségnek a halásztevékenységgel foglalkozó eh, népessége. Eh, ha például a helyi márkák, a márkanevek, a helyi branding például milyen mértékben tudna értéket hozzáadni a termékekhez. Ez az egyik olyan javaslat, amelyet rámutattunk, amelyet meg akarunk fontolni. Nem ismerik elég jól ezt az értékláncot, ezért úgy gondolom, hogy az összes árnyékjelentéstevővel együttműködve ebben a szakbizottságban nagyon komoly munkát kell végeznünk ezen a területen. Elnök, köszönöm szépen, Valéza úrnak adom meg a szót a jelentés árnyékjelentéstevők sorában, ő lesz az első. Köszönöm szépen a szót. Előadó asszony, önnek is köszönöm szépen a bevezetőt természetesen minden tevékenységet és szolgáltatást abból a szempontból kell vizsgálnunk, hogy a bemeneti eh, pont, illetve az ellátás a nagykereskedelem, illetve kiskereskedelem vonalán hogyan optimalizálhatnánk ezt az értékláncot. Szem előtt kell tartanunk, hogy minden faj, minden hajóról, illetve minden hallgazdaságból különböző értéklánc része termelési módtól, illetve minőségi és egyéb jellemzőktől függően, vagy a közvetítőktől függően. Egyes halak frissen kerülnek a helyi fogyasztókhoz, más fajokat esetleg lefogyasztanak, szállítanak mindenféle különböző formában, világméretekben tehát a mezőgazdaság, illetve a halászati termékek kereskedelme, értéklánca sok paraméter függvényében működik, és teljesen igaza van, a teljes képet kell látni. És eddig nem vizsgáltuk ezt körültekintően, itt a remek lehetőség, hogy ezeket az összefüggéseket most feltárjuk. Egészen a fogyasztói tájékoztatástól kezdve különböző helyeken a versenyképességen át a termelési szinteken keresztül, illetve az egyes termékeknek a kezelése, feldolgozása, terjesztése témakörökön át valóban nagyon izgalmas téma áll előttünk. A halászati ágazat előtt számos kihívás áll, például a kifogott halak mennyiségének a rendszeressége, illetve a fogyóban lévő állományok helyzete, és ne felejtjük a versenyhelyzetet se. És többnyire ez külföldi halászok formájában jelenik meg. Az üzleti gyakorlatot kell elemezni többek között európai adatok fényében, de emellett az Európai Unión kívüli halászati gyakorlatot is figyelembe véve. És ebben az összefüggésben örömmel várom önnel a közös munkát. Előadó asszony, nagyon izgalmas lesz, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Fleck úr. Köszönöm szépen. A szakbizottság új tagjaként igyekszem minél rövidebben hozzászólni, és készséggel elismerem, hogy még nem látom át minden árnyalatában ezt a témakört az előadóasszony, előtt az árnyék előadókkal. Örömmel várom a közös munkát. Ez a jelentés közös platformot teremt, illetve sok lehetőséget tár elénk az értéklánc optimalizálására, illetve a halászat és a mezőgazdasági termékek kereskedelmének az optimalizálása értelmében, úgyhogy örömmel várom a brit és európai szempontból a jelentés alakulását. Miközben a halak jólétét természetesen nem hagyjuk figyelmen kívül, az ágazat érdekeit szintén nem. Ennek köszönöm szépen, Fleck úr. Kiváló kollégákkal remekül működő szakbizottság lehet a miénk, úgyhogy kérem nyugodtan tegye fel a kérdéseit. Köszönöm szépen mondja a hozzászóló. Sandra Rodriguez kapja meg a szót. Gracias, Clara. Yo voy a ser... Köszönöm szépen. Én, lesz az árnyék, én leszek az árnyék jelentések tevő a GUE részéről. Nagyon sok olyan vonatkozás van, amelyről már beszéltetek, amelyet nagyon érdekesnek tűnnek számomra, jó lenne ezekben elmélyülni, és néhány aki is egészíteném a sort. Értikelni kell azt is, hogy milyen hatása van a, a, a kitermelési jogok e, megoszlásának e, a kézművás és a kis volumenű e, halászat között. Ha megnézzük, hogy milyen az értéklánc, akkor úgy gondolom, hogy olyan intézkedéseket tudunk ebbe beépíteni, amelyek támogatják a kézműves halászatot, hiszen ez egyik legfontosabb vonatkozás. A másik, amit ki kell emelnünk szerintem ebben a jelentésben, majd meglátjuk, hogy meddig el, az az, hogy milyen hatása van a hal importnak, különösen az iparosított halászgazdaságokból, halgazdaságokból Másrészt ugyancsak fontos kérdés, és nem is kis kérdés az az, hogy hogy is áll a címkézés. Szerepele az import haltermékeken a forrás ország megnevezése, vagy sem ugyancsak fontos az is, komolyan kellene vennünk, hogy <clears throat> hogy lehet minél rövidebb úton a piacra juttatni halakat, hogy lehet kielégíteni az iskolák, a kórházak és így tovább igényét. Úgy gondolom, hogy olyan vonakozások ezek, amelyeket figyelembe kell vennünk ennek az anyagnak a tanulmányozások közben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Kún úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fontos szerintem az, hogy ezt az értékteremtési láncolatot és minden, mindazt, ami ezzel összefügg, azt itt ebben a jelentésben megfogalmaztuk. Örülök annak, Aguilera asszony, hogy ön az egész spektrumot figyelemmel kíséri, a nagy flották, amelyek világszerte működnek, és nagy szerepet játszanak persze a halfeldolgozás szempontjából, ugyanis itt a halfeldolgozás automatizált, ugyanígy a hal doboz előállítás is, hogyha valaki elmegy a boltba, és vesz egy doboz makrélát, paradicsomszószos makrélát, egy euró 12 centért, vagy 25 centért, akkor a kérdés az az, hogy hogyan lehet, hogyan, hogyan lehetséges az, hogy egy kézműves, kicsi uh, halászat ebből képes megélni. A kvótákat meg kell tartani, hogy az állományokat védhessük, de ezeket csökkenteni kell. Egy kiló tőkehal. Ezt, ezért egy hatvanat kapnának a halászok, kicsik, nagyok is. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan néz ki az értékteremtési láncolat azután, hogyha ebből egy jó filét vágnak le, és jó a hűtés, a raktározás, és azonnal szállítani tudnak, akkor ez, ebből kilónként 15 eurót tud elérni. Ezt kell támogatnunk, ennek kell lenni a célunknak, hogy a kis halászatokat, amelyek azonnal tudnak piacra dobni, ezeket tudjuk támogatni, de ehhez az kell, hogy a feldolgozóipart is megfelelően támogassuk itt. Dühös vagyok amiatt, hogy a műveleti programok a tagállamok esetében az MFF-nél ilyen sokáig húzódtak, és beszéltünk a költségvetésről, az egész 6 milliárd euróról, amelyet mi elvileg elérhetővé tettünk a halászat számára. Klára, neked volt egy parlamenti kérdés ezzel kapcsolatban, és azt láttuk, hogy 9%-ot hívtak csak le ebből. Hát ezen kell elgondolkodnunk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy a tagállamok mit csinálnak, mit tesznek ezen halászüzemek támogatására, ugyanis itt van az értékteremtés. Nagyon fontos az, hogy itt legyen a, a fogási terület, a származási hely, ez nem kétséges. Mi is beszéltünk a halászokkal, amikor a látogatáson részt vettünk. Nagyon jó ez a projekt. Hering dobozokat álltanak elő, 4 euróba kerül e, ez, de senki nem veszi meg. Azt gondoltuk, ez nem igaz. Volt egy e, partnerük, akik együttműködtek, az emberek tényleg e, kiadták a pénzt erre, mert tudták, hogy ezzel valakit támogathatnak. Tehát mindenképpen ezt kell célul kitűzni, és nagyon fontos az, hogy a mi saját mércénket alkalmazzuk az Európai Unióból, tehát a minőség, a higiénia, ez nagyon fontos az importok esetében. Nagyon fontos az, hogyan fogják ki a halat a harmadik országban, hogyan dolgozzák ezt fel. Ez is egy nagyon fontos pont, erről is beszélni kell, ebben a dossziéban is foglalkozni kell ezzel. És még egyszer köszönöm az enyék jelentéstevőnek, a kollégák is mondták azt, hogy mindezt meg kell vizsgálnunk, és tényleg a legfontosabb az, hogy a ne legyen meg az értékteremtés, ne pedig a kereskedelemben. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. A bizottság képviseletében Nikolian úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony köszönöm, hogy a bizottság lehetőséget kap, hogy néhány szóban észrevételezze ezt a témakört. Biztos vagyok benne, hogy részletesebb eszmecserét tartunk majd a jövőbeni viták alkalmával a saját kezdeményezésű jelentésen dolgozva. Az értéklánc optimális működése minden résztvevő érdeke, és a közös piac lényegéhez tartozó szempont ezért is fontos, hogy erősítsük az ágazatunknak a versenyképességét, különösen a halászok és a halgazdaságok szintjén, de ehhez át kell látnunk, hogy a beszállítói lánc, illetve az ellátási lánc és a piacok hogyan működnek. Végül nagyon fontos, hogy a fogyasztók az igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő termékeket kapjanak. Tehát ezen a három vonalon elindulva dolgozhatjuk fel ezt a hatalmas feladatot, hiszen hatalmas munka áll előttünk, ezzel egyetértek. Minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, be kell vetnünk a kezeléséhez. És a cél, hogy minden elem teljes mértékben kihasználható legyen. Tehát nézzük először, hogy a halászok, halgazdaságok a mai piaci körülmények között hogyan válhatnak versenyképesebbé. A közös piaci rendtartás ezt a célt úgy kívánja elérni, hogy a termelői szervezeteket tömöríti, tehát a halászok, hallgazdaságok ezzel növelhetik az alkupozíciójukat, nagyobb értéket képviselhetnek, illetve az értéklánc, az ellátási lánc szereplőiként hatékonyabbá válhatnak. Úgyhogy köszönöm etéren a javaslatokat, illetve a termelés és a marketing tervek meglétére hívnám fel a figyelmet a, az operatív programok keretében. Fontos, hogy a halászok a termékeiket piac eh, készebbé tegyék, az értékesítési folyamatot hatékonyabban irányítsák, marketing eh, felméréseket készíthessenek, piackutatást tudjanak végezni, és a saját termékeiket hatékonyabban tudják népszerűsíteni. És nem csak erről van szó, hasonló támogató intézkedések érhetők el a helyi szinten is közösségi támogatással. Helyi stratégiák készülnek erre, helyi akciócsoportok készítésében. A kérdés, hogy teljes mértékben hasznosítjuk-e a rendelkezésre álló eszközöket. Mondok néhány példát. Csak korlátozott számban öm, álltak össze ágazat szervezetek, annak ellenére, hogy a termékek piaci forgalmazásában hatékony intézkedések történtek. Kunur úr az el, előbb említette, hogy az MFF keretében másfél milliárd eurót használhatnak fel a piaci értékesítés támogatására, és ennek csak 10%-át vették eddig igénybe. Tehát ennek a kérdésnek megoldásra kell lelnie. Mielőtt új eszközöket hoznánk létre, mondja a bizottság, vizsgáljuk meg, hogy a meglévő eszközöket miért nem hasznosítjuk teljes mértékben. A második intézkedési vonal, illetve szál a munkánkban, az, hogy a piacot tegyük átláthatóbbá, az értéklánc működését tegyük világosabbá. Összetett, nehezen leírható árképzéssel működik jelenleg az EU piaci megfigyelő központ, a halászati, illetve a hallgazdasági termékekre az utóbbi négy-öt év során nagyon sokban hozzájárult a piac átláthatóbbá tételéhez. Ma már sokkal többet tudunk, mint pár éve. Tehát a halászok, hallgazdaságok hatékonyabb eszközökre támaszkodhatnak hogyha szeretnék megismerni és átlátni, hogy az értéklánc hogyan működik, illetve milyen veszélyeket, kihívásokat hordoz, és milyen esélyeket tár eléjük. Végül pedig az optimálisan működő értéklánc azt igényli, hogy a fogyasztók valóban azt kapják, amit szeretnének. Tavaly átfogóan elemeztük a fogyasztói szokásokat, illetve preferenciákat, elvárásokat a halászat és tengeri termékek esetében, és néhány megállapítás különösen ide kívánkozik. Először is nem beszélhetünk egységesen EU fogyasztókról, uniós fogyasztókról, hanem eltérő preferenciák jelennek meg, különböző termékeket, különböző csomagolásban, kiszerelésben igényli a fogyasztó, nem csak ország függvényében, attól függően, hogy melyik tagállamban él, hanem a gazdasági helyzetétől, illetve iskolai végzettségétől is függ ez a fogyasztónak. Például a piaci szegmens függvényében másképp kell a fogyasztóval kapcsolatot tartani, másképp kell tájékoztatni a fogyasztót. Nem mindenkit érdekel ugyanaz. Aztán nem mindegy, hogy hogyan tálalják a terméket nagyon sokan azért nem fogyasztják a termékeket, mert nem tetszik nekik a kínálat. És ezt figyelembe véve a halászok, illetve a feldolgozók együttműködése oda vezethet, hogy a fogyasztói elvárásoknak jobban meg tudnak felelni. Harmadsorban, és végül, de nem utolsó sorban tenném hozzá, figyeljünk oda a fogyasztóra. Mert a fogyasztó ártudatos, fontos a minőség is ugyanakkor számára. És a kiskereskedelemben közismert, hogy az igazi nagy feladat nem a legolcsóbbnak lenni, hanem a legjobb értéket kínálni megfelelő helyen, megfelelő fogyasztóknak. Ezt kell egyértelműen átlátni a piaci szereplőknek, és így tudjuk optimalizálni az értéklánc működését. Azzal zárnám, hogy az imént mondottak legnagyobb részt az európai tengerészeti és halászati alapsegítségével érhető el. Az a nagy kérdés, hogy hogyan tudnánk optimálisan hasznosítani a meglévő eszközöket. Köszönöm, várom a közös munkát. Eh, Köszönöm szépen, Nikolian úr. Zárásként Aguilera előadóasszonynak adom meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék reagálni a bizottsági fölvetések egy részére, amelyek engem aggasztanak, így rögtön a munka megkezdésekor, hogy lehetséges az, hogy a különböző kereteken belüli intézkedésekre rendelkezésre bocsátott pénzeket ilyen nehézkesen lehet felhasználni. A két, ez, ennek a az, e, másfél milliárd eurónak csak a 10%-át használták föl, meg, föl még. E, nagyon sok forrás rendelkezésre áll arra, hogy kereskedelmi e, forradalomba kerüljenek a kiskeres kishalászok általi, által kifogott e, halak a termelés folyamatában. Ezzel együtt nem látom azt, hogy itt csak a pénz kérdése lenne az, amivel szembe kell nézni, hiszen a források rendelkezésre állnak, de ezeket nem használjuk fel, vagy nem eléggé használjuk fel. Ezért úgy gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy mindig aggódok, mert elég kevés előrelépésre kerül sor, vagy nem vonzó ez a, az ágazat sokak számára, nem tudom. Meg kell erősítenünk az európai eh, hallászati vállalkozásokat. Eh, valaminek történnie kell, mert a élelmiszerelállító mezőgazdasági rendszeren belül Eh, vannak ágazatok, amelyek, amelyek eh, eh, bővülnek, ugyanakkor igazándiból a halászati ágazat nem az az ágazat, amely annyira vonzó lenne az emberek számára. Pedig, pedig lennek lehetőségek a volumennek a növelésére. Tehát valami, valami problémákat látok itt, érzek itt Eh, az átjelentés fel, eh, átjelentés tevők felszólalásai is erre utaltak. Úgy gondolom, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan is működik ez az értéklánc, ami nem egyszerű feladat, eh, és csak utána lehet intézkedéseket hozni. Meg kell vizsgálnunk az adatokat, amelyek rendelkezésünkre állnak, meg kell vizsgálnunk azt, hogy miért nem boldogulnak ebben az ágazatban a vállalkozások, legalábbis a vállalkozások nagy része. De ehhez, ahogy ezt meg tudjuk ítélni, ahhoz ismerni kell az árnyék, ismerni kell az értékteremtési láncot, hogy is működik ez. Ehhez olyan munkát kell végeznünk, amely valóban értelmes és értékes lesz. Elnök, köszönöm szépen, Biztos vagyok abban, hogy nagyszerű munkát fognak végezni ezzel a dossziéval kapcsolatban. Az ütemezést az eszmecsere utáni jelentéstevő fogja majd meghatározni, várjuk ennek bejelentését. A következő napi rendi pont pedig eszmecsere a bizottsággal a balti angolna halászatról 2018-ra. E, a koordinátorok a legutóbbi ülésünk alkalmával döntöttek augusztus 13-án, a 2018-as balti tengeri angolnak voltak hamarakozó javaslatról. Ezzel a javaslattal a bizottság most először szeretné betiltani az angolna halászatot, mind kereskedelmi, mind E, privát keretek között. És ez nagy ellenkezést váltott ki. Természetesen azt e, állítják a felek, hogy őket nem keresték meg egyeztetési célra. Tehát először szeretnék, szeretném megadni a szót Helen Clark asszonynak, a bizottság képviselőjének, hogyha jelen van, hogy nagyjából ennek a javaslatnak a hátterét tárja elénk, és ezután pedig eszmecserére fog sor kerülni a kollégákkal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapunk az eszmecserére a bizottsági javaslat témájában. A Balti-tengeren a, az angolna halászatot kívánjuk betiltani. Nagyon fontos az utánpotlást biztosítani, hiszen a angolna utánpótlás nem engedi meg, hogy 90%-kal csökkenjen a fiatal egyedeknek a létszáma. Szabályozni kell ezt a helyzetet, és aggodalomra ad okot, hogy 2013. szeptemberétől folyamatos csökkenést látunk, akkor reagált az Európai Bizottság a Lisszaboni szerződésre hivatkozva, annak a keretében bevezettük az angol nálászat tilalmát szabályozandó kérdésről van szó, és a halálományjal való gazdálkodás keretében javítanunk kell a pillanatnyi helyzetet. Az angolna állomány helyzetét felmérték tavaly májusban, a szakhatóság készített egy felmérést és egy szakvéleményt erről, és ennek fényében rögzítettük, hogy a lehető legkisebb szintre kell csökkenteni az állomány fogyását. Idén júliusban a regionális konzultációs tanács elé tártuk ezt a szakvéleményt, és azt kértük, hogy adjon ki ajánlást, amelyben utaljon erre a szakvéleményre, és a balti tenger által érintett tagállamok figyelmét hívja fel rá. a különböző halászati lehetőségeket figyelembe véve 2018-tól a balti régióban az ezüst angolna halászatát eh, korlátozzuk, illetve betiltjuk, mert számos mortalitási tényező is sújtja ezt a halálományt. Összetett nézetben látni kell az összképet, nem csak a halászat miatt pusztul a halálomány. Mindenképpen igaz viszont, hogy a közös halászati politika alkalmazandó ezen a téren, vagyis a tengeri vizekben mégiscsak az angol napusztulás fő oka a lehalászás. Ez különösen sújtja a balti régiót. A felnőtt egyedek a szárgászó tengerben szaporodnak, és oda kell vándorolniuk, Hogyha ezt nem tesszük lehetővé, akkor elfogy az angol állomány. Ezért is nagyon fontos, hogy ne csökkenjen a Baltikumban az állomány. Társfinanszírozás, erre a megoldás, az Európai Halászati Alap társfinanszírozza a vonatkozó intézkedéseket. A célunk, hogy helyreállítsuk az állományt. Ez nem egy rövid távú célkitűzés, ugyanakkor fenntartható halászatot kell a jövőben megcéloznunk. A cél, hogy a balti tengerből eljussanak a szárgászó tengeri ívóhelyeikre az angolnák és ilyen módon fent tudják tartani a létszámot. És persze a mortalitás egyéb tényezőit is kezelni kell. Például szeretném a figyelmüket felhívni arra, hogy elkezdtük a 2007-es angolna rendelet felővizsgálatát. Másrészt a Tudományos Konzultatív Halászati Bizottság a földközi tenger térségében és napirendre tűzi ezt a témakört a jövő évben. A következő éves közgyűlésén fogja majd elfogadni a témaköröket. a balti tengeri angolna állomány fenntartása csak egy kis lépés, mégis jelentős a halállomány szinten tartása, illetve növelése irányába. Fontos a biológiai sokféleség, illetve a fenntartható halászat, és ehhez járul hozzá ez az intézkedés. Tehát az önök szakbizottságának a támogatására és az egész parlament támogatására számítok a balti tengert érintő intézkedések terén, illetve konkrétan az angolnák szinten tartása érdekében. Köszönöm szépen. Clark, uh, now for the members. Köszönöm szépen. Most a kollégákhoz fordulok, akik szeretnének szólni. Először is az alelnök úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Emlékszem augusztus 29-ére ebben az évben az Európai Parlamentben és az bizottságban is elmúlt már a nyári szünet, és megjelent egy sajtóközlemény, és az Európai Bizottság ezen sajtóközleménye bombaként robbant. 2008-tól kezdve a balti tengerben itt a halászható folyokról volt szó, és bizonyos fajok esetében tényleg csökkentettek. Különösképpen eh, ez a halászati szektor számára volt eh, eh, nem igazán kedvező. 0 kell növelni a, a, a sügge kifogását. Én nem tudom, hogy az Európai Bizottság tudatában van-e annak, hogy a halászati szakbizottság pontosan a balti tenger térségében jártunk, kikötőkben, megvizsgáltuk a helyzetet. Ott találkoztunk a szakértőkkel és a tudományos szakértőkkel, Rodoszt, Aguilera, Milán Mon kollégák részt vettek ezen az úton, és például a heringről nagyon intenzíven beszéltünk, és ott 39%-os csökkentés volt, és ezt kívülre meg kellett védenünk. Egy hónappal később a bizottság azt mondta, hogy 45%-kal kell csökkenteni a kifogást. Önök nem ismerik a helyzetet a választókerületeinkben, Önöknek nem kell ezt elmagyarázniuk a halászoknak, a sügén ugyanez a helyzet, és Zimmermann eh, doktor, aki már többször beszélt itt előttünk, ő is elmondta, hogy a sügérek esetében lehetne növekedést elérni, mégis 0%-ot értek el. Hát nem értem, hogy különböző intézmények hogyan kommunikálnak egymással a parlament, a bizottság, vagy akár a kormányaink hogyan kommunikálnak egymással? Tudják egyáltalán a kormányok, hogy mit akar a bizottság? Ezt tényleg kritizálnom kell, ezt az eljárást. Itt a szakbizottságban többször beszéltünk már a kezelési tervekről, és arról is, hogy az MFF-ből pénzt különítettünk el az állományok újrafeltöltésére. Persze nem tudom, hogy ha ezt újra napirányra tűztük volna, lett volna ennek értelme, de most így mi hirtelen derültékből villámcsapásként kaptunk egy ilyen tilalmat a balti tenger térségében. Ez egy kicsit arrogánsnak tűnik számunkra. Hogyha az angol naturalomra beszélünk, a balti eh, tenger térségében, és eh, nem tudom, hogy most milyen fajta korcsoportról van szó, a sárga, a, ez ezüst eh, angolnáról van ez szó, a sárgáról, amely már felnőtt, és ami nagyon fontos a halásztok számára. És mi a helyzet azzal, hogy nincsen még tudományos értékelése az angolna kezelési programnak, ennek az újra, az állomány újrafeltöltési programnak. Itt arra van szó, hogy tíz évig tart ez a program, és ezután tudjuk csak megnézni azt, hogy ezek sikeresek-e ezért lepett meg ez a fajta javaslat. Sokaknak az volt a benyomása, hogy a bizottság igazából felfele akar követeléseket megfogalmazni, lesz, legyen, -e még, legyen még egy angol natilalom, és majd október 7-8-án a halászati tanácsban lehet, hogy jobb kompromisszumokat tud elérni így az ágazat, a szektor, a kis halászati üzemek bizonytalan helyzetbe kerülnek miatt a közlemény miatt, ez nem jó jel, amit mi kívülre küldünk az Európai Unió számára. Hogyha megvizsgáljuk azt, amit a német értékelésre mondhatok, 49%-os volt az ezüst angol landorlása, hogyha megnézzük az angolna eh, exporttilalmát az Európai Unión kívülre, ezzel is egyértelmű volt eh, a jelzés, Tudjuk, hogy eh, a különböző helyekről eh, érkeznek még angolnák. Ha jól látom, 98 milliót legálisan lehet eh, eladni, és ez 45 millió eurót jelent hogy már a European Air Group erről mit mond. Ezt tudjuk, hogy ők is úgy gondolják, hogy bizonyos más helyekről kívánják az angolnát ismételt Európa visszahozni. Tehát itt eh, igazából a tagállamok figyelembevételi nélkül adták ki ezt a közleményt, és csak azt nézik meg, hogy mi hogy reagálunk rá, ez nem igazán jó jel az együttműködés szempontjából. Elnök, köszönöm szépen, Rodoszt asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést, hogy ilyen a hangom, de valószínűleg így is megértik azt, amit szeretnék mondani. Először is csatlakozok ahhoz a kritikához, amit megfogalmaztak, valóban rossz stílus volt ez, hogy egy ilyen fontos dolgot a sajtóból tudhattunk meg. Én megpróbáltam még júliusban beszélni a bizottsággal, szerintem így nem lehet együttműködni, szerintem ez csak egy véletlen dolog volt, még egyszer ez nem történhet meg. Tájékoztattuk a balti tanácsot is, és itt van a következő kritikám. És a balti tengeri tanács viszont nem informálta a saját tagjait, tehát nagyon nehéz a helyzet jelenleg, és Kún úrnak igaza van. Nekünk kellett elmagyarázni a halászoknak azt, hogy mit is teszünk itt, és nem akarok most azonban csak szemhányásokat tenni, két kérdésem is van, és remélem, hogy ezekre választ tudok kapni. Az angolnák rossz helyzete miatt szeretnék arra rámutatni, hogy Európában nincsenek összehasonlítható adatok, és ezért a elővigyázatosság elvét alkalmazzák. Én általában ezt támogatom, és évek óta nagyon fontosan tartjuk azt, hogy az emberek által okozott kárt nullára csökkentsük. És ezért jöttek létre a kezelési tervek, és bevallom azt is, hogy kezdetekben nagyon sok tagállam nagyon nehezen kezdett ehhez ennek, és nem ismerték fel a helyzet súlyosságát. De ha már rosszak az adatok, akkor hogy lehet az, hogy az Európai Bizottság ezen rossz adatok tükrében hogy jutott arra a bizottság, hogy a balti tengerben az elvándorló ezüst angolnák a nyílt tengeren fogják ki. Statisztikailag nem, nem különböztetik meg az ezüst, illetve a sárga angolnákat. A második kérdésem az eszköz kiválasztására vonatkozik. Én összességében üdvözlöm azt, hogy kívánják ismételten vizsgálni az angol rendeletet, ez rendben is van, és az is egyes, hogy csökkenteni kell a nulla irányába az ember által okozott ö, ö, károkat. De itt van még teendő. Itt általában a teljes uh, angolna állományról beszélnek, és minden uh, életkorban, ezért uh, azt kérdezem, hogy minden EU vízben és minden életkorra kiterjesztik-e ezt a tilalmat? Itt főként a hármas zóna érdekelne engem. A tagállamok angolnak kezelési tervei a belvizekre is vonatkoznak, tehát a bázisvonalra. Van-e itt egyfajta átfedés a javasolt tilalommal, vagy az intézkedések csak is a bázisvonattól kezdve lennének érvényesek. Utolsó kérdésem, az angolna rendelet áttekintésére van-e már egy időpont, vagy, és vannak-e témák, amelyek a középpontban állnak? Köszönöm. No problem. I... Semmi gond. Azt gondolom, hogy valamennyien tisztán hallottuk Önt. És most pedig a zöldek koordinátoraként jó magamnak adnám meg a szót. Hadd kezdjem azzal, hogy kereskedelmi halfajról van szó az angolna személyében, és a közös szabályozás alá tartozik a halászati politika eh, része, és ahogyan a szakértői csoport már tíz éve felhívja erre a figyelmet, veszélyben van az állomány, úgyhogy most már nem maradt más lehetőség, mint a nullás kvóta bevezetése. A bizottság ezt is tette, és mint mindig a balti tengeri kvótákat vezette be elsőként, illetve bejelentette a bizottság, hogy más területeken is ugyanez az intézkedés várható, ahol a parton halászati tevékenység folyik. Nagyon fontos a vándorló angolnák helyzetének a javítása, védelme. A Balti-tengeri régióból érkezik az állománynak a harmada, és a kifejlett egyedek aránya a legmagasabb uniós szinten, és most már 30 éve minden nehézséget sikerült eddig túlélniük, ugyanakkor minimum egyszeri ívási lehetőséget kell biztosítani a déli vizekben is problémás az angolna helyzetet, de látni kell, hogy több mint 95%-a a serdülő angolnáknak nem jut el a felnőtt korig, tehát nem tud szaporodni. És a francia tengeri vizekből nem tud elvándorolni északra, balti tengerbe, hanem ott marad Franciaország vizeiben, és a brit szigeteket megkerülve érheti el csak a Baltikumot. Tehát a balti angolnára különösen kell vigyázniuk a brit halászoknak. A balti tengerben fogják ki a felnőtt egyedeknek a nagy részét, és ezért is kell ottrozottan védeni őket, illetve az évásukat és a létszámfenntartást biztosítani mesterséges helyzetet teremt de sokkal rosszabb lenne az állományfogyás, hogyha nem lenne újra telepítés. Nem az a célja a betelepítésnek, hogy többet lehessen lehalászni, hanem hogy az állomány egyáltalán fennmaradhasson. És a kutatók szerint kevésbé pozitív a betelepítés hatása a természetes szaporodáshoz képest. Hazámban 147 hal gazdaság, illetve halászati telep foglalkozik angolna kifogásával, és gazdaságilag is fontos az ő megélhetésük szempontjából, de igazából nem fenntartható az angolna halászat, tehát ezért kell most betiltani, és megfelelő kártérítést kell, hogy nyújtsunk a halászoknak. Észszerűnek tűnik, hogy a rosszul működő területekről átcsoportosítsuk az adófizetők pénzét a halászok támogatására. És a halászati alap pontosan ezt tervezi. Megvan a megoldás arra, hogy az angol halászati kultúrát fenntarthatóvá tegyük, korlátozni kell a, az angolna kifogására vonatkozó engedélyeket, ami évi néhány alkalmat jelenthet majd, és a hagyományos kultúrák fenntartására évatkozással sem szabad veszélyeztetni az angolna állományt. Kritikus helyzetbe került az angolna állomány, a halászati politika hatája alá tartozik, és csak mesterségesen lehet az adófizetők pénzén megőrizni a létszámot. Köszönöm szépen. Mivel nincs további hozzászólás igény, visszaadom a szót Clark asszonynak, aki talán a tagjaink részéről elhangzott kérdések, némelyik kérdés reagálhat önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megértem ezeket az erőteljes reakciókat, amelyeket a szakbizottság tagjaitól hallhattunk, hiszen itt egy nagyon ütős, radikális bizottsági javaslatról van szó. Azért kényszerültünk rá, mert kritikus a helyzet. És igen, nem új, hogy kritikus helyzetű ez a halálomány, de valamikor lépni kellett. És az, e, az ISIS szakértői e, csoportjával egyeztetve hoztuk meg ezt a döntést, kikértük a tanácsukat az állomány fenntarthatóságáról, illetve a helyzet kezelésével kapcsolatban a balti tengeri halászati lehetőségekre vonatkozó javaslat, tehát az, hogy ezúttal tiltsuk be az angol halászatot. A balti tenger 57%-át teszi ki a tengerből kifogott ezüst angolna mennyiségnek. Itt most az ezüst angolnáról van szó, hogy egyértelműen fogalmazzak. Tehát a kifogott mennyiség nagyon nagy részéről van szó. És több mint egy harmada a balti tengerbe érkező angolnáknak a halászat áldozatául esik. Azaz kifogják. És ennek a kihatása pedig több mint fele a halálománynak. Tehát az intézkedés valóban elkerülhetetlen. Többen említették azt, hogy már is van egy európai szintű angolna gazdálkodási terv, illetve vannak tagállami szintű, nemzeti szintű szabályok, miért nem ezeknek szerzünk először érvényt? Azért, mert egy kritikus szintet ért el az állomány, és a jelenlegi terv felülvizsgálata több évet venne igénybe. Ezt már nem engedhetjük meg magunknak. Nem várhatunk több évet tétlenül. Vész helyzetintézkedésként tesszük ezt a javaslatot, és az ennél enyhébb korlátozás nem hozhat megoldást, a teljes életciklust figyelembe vevő átfogó javaslatot kell majd megvalósítanunk. És számítunk a parlament támogatására akkor, amikor a gazdálkodási javaslatunkat megkeressük. Teljes mértékben bevonjuk majd a parlamentet, illetve a szoros együttműködést örömmel várjuk és veszük. Valóban vészhelyzetről van szó, a balti tengeri halászati tilalmat eh, kell intézkedésként bevezetni, hiszen különben csak elodázunk a lépéseket évről évre, és az ISIS szakvéleménye szerint tagállami szinten nem kezelhető a halálomány fogyása, még akkor sem, hogyha végrehajtják, de nem is hajtják mindig végre. A közös halászati politika céljának nem felel meg a jelenlegi megoldás, nem elégséges védelem az angol állomány számára, tehát a rendeletet nem alkalmazzák hatékonyan, ezért kell lépnünk. Meghallgattuk az érdekeltek véleményét is. És mindegyikük, még akkor is, hogyha egyébként kritikával illette az eljárást, a konzultációra nem volt elég idő, azt azért belátták, hogy kritikus problémáról van szó, amelyet meg kell oldanunk. Tehát általánosan úgy látják az érintettek, hogy valamit tennünk kell és ideális esetben valamennyi érdekeltet be kell vonnunk, el kell érnünk az egyetértésüket, hogy ne csak a bizottsági javaslatot, hanem a saját kezdeményezésüket is lássák ebben a megoldásban. Rodeszt asszony kérdésére reagálva, annyit pontosítanék, hogy az általunk felhasznált adatok, bár talán nem elégségesek, a közös kutatási központ a tagállamoktól kapott adatokat használta föl. Tehát bekértük az adatokat a tagállamoktól, és ezek alapján tettünk különböző állításokat, illetve a szakértői csoporttal egyeztettünk. Rodoszt asszony azt is kérdezte, hogy minden életszakaszra általános tilalmat vezetünk ebbe, egyelőre csak a balti tengerben korlátozzuk az ezüst angolna halászatot, illetve tiltjuk ezt be, tehát szűkebb az alkalmazás köre az általánosnál. Az egyéb angolna fajták védelmére egyéb intézkedések vannak már is érvényben, aztán Az üvegangolnának a telepítése már folyik, tehát ez egy folyamatban lévő intézkedés, illetve a jogellenes kereskedelmet is prioritásként eh, kezeljük, illetve igyekszünk elejét venni. A halászati szakbizottságot ennek alapján kérem, hogy lássa be, hogy vészhelyzetről van szó, és ebben a helyzetben kérjük az együttműködésüket és támogatásokat várjuk a mélyreható beszmecserét. Akkor, amikor az angolna rendelet értékelése elkészül, illetve a felővizsgálati javaslat rendelkezésünkre Kérdezem a kollégámat, hogy szeretnék kiegészíteni bármiben. Nos, egy szakmai kérdésre szeretnék kitérni, hogy milyen adatok alapján készültek a számításaink. Az ellenőrzési célú adatok állnak rendelkezésünkre az adatbázisban, és a tagállamoktól be is kértük a lehető legmegbízhatóbb adataikat. És részben meg is kaptuk a tagállamoktól. De az adatok vagy egybe vágtak az adatbázisban lévőkkel, vagy pedig nem válaszoltak a tagállamok. Tehát igyekeztünk kellő gondossággal ellenőrizni az adatokat az ISPRA GRS adatbázis alapján, illetve az élő adatokkal egybevetve. És az éves országjelentések tudományos számításainak az adataihoz is hozzájutunk, úgyhogy igyekeztünk a legmegbízhatóbb adatokra támaszkodni. Még ha nem is tökéletesek az adataink, ezekre már lehet építeni. Köszönöm. Thank you so much, um, Commission. Köszönöm szépen a bizottságnak. Rövid megjegyzések vannak még, de nem akarok nagy vitát nyitni. Legyenek tényleg nagyon rövidek, és tényleg ahhoz szóljanak hozzá, amit a bizottság elmondott Rodoszt hogy Lehet, hogy nem értettem jól, amit mondtak. Önök kiadták azt a tervet, a kezelési tervet, és ezt októberre végre kell hajtani jól értettem azt, hogy októbertől kezdve az ezüst angolnát nem lehet már e, halászni. Azt nem igazán értettem, de hogy ezt elmagyarázhatnák. És e, szeretném azt is, hogyha ha lenne tilalom októbertől, akkor látni kell azt, hogy sokan vissza, vonulnak majd ezektől a tevékenységektől. Rövid megjegyzés, Kún úr. Igen, köszönöm szépen az információkat a bizottságnak. Vannak adataik arról, hogy a ragadozók milyen kárt okoznak az angolna állományban, például a kormoránok, főként a balti tenger térségében nagyon aktívak. Van-e, lesz -e itt majd valamilyen fajta fellépés, egy kormorán kezelési terv, vagyis lesz egyfajta lelövési kvóta? Yes, okay, brief. Igen, rövid válaszokat szeretnénk kapni erre a két kérdésre, aztán lezárjuk ezt a témát. Bizottság, igen. Ami az ütemtervet illeti, hogyha a bizottság javaslatát elfogadja a tanács, akkor azt október elején fogadják el, de ezt majd csak január 1-től léptetik életbe az általános halászati lehetőségek között. Ami az EU rendeletet illeti, az egy teljesen más ütemterv, vel rendelkezik, mert értékelnünk kell a jelenlegi rendeletet majd, ez jövőre lesz, és utána kell, majd javaslatot kell tennünk egy hatástanulmányra. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, nem is tudok ígérni semmilyen fajta időpontot, hogy ez a felülvizsgálat mikor fog megszületni, mert ezt még majd a parlament elé kell terjeszteni, és erről tárgyalni kell, és itt egy több éves időtartamról beszélünk. Nem lehet erre várni, nem lehet így a jelenlegi válságra megfelelő választ adni. Nagyon fontos az, hogy párhuzamosan tehát szükség intézkedéseket tegyünk. Ami a kormányokat illeti, ha jól tudom, ez már része az angol rendeletnek, a tagállamok figyelembe vehetik a kormoránok hatását az angolna populációk esetében, tehát a nemzeti kezelési terveikbe ezt felválti. Nem tudom, a kollégám ehhez kívánna hozzászólni. Igen, csak szeretném hozzátenni azt, hogy van egy fórum a tagállamok számára, ahol tapasztalatot cserélhetnek, hogy el lehessen kerülni az ilyenfajta mm, elhalálozásokat a populációk között. Van egy hárméves jelentés a kormányok esetében, 2015-ös jelentés volt az utolsó jelentés, nagyon kevés tagállam számolt be erről az információról, remélhetőleg a következő jelentésben több információ lesz erről. Elnök, oké, okay, köszönöm szépen a kollégáknak és a bizottságnak is, hogy hozzájárultak ehhez a vitához. Ezt a napirendi pontot lezárjuk, és rátérünk a következőre. A japán delegációról kell volna beszámolni, de ezt elhalasztjuk, mivel csak egy képviselő van itt, aki tényleg Japánban járt a delegációval. Szerintem tehát ezt a napirendi pontot már a következő ülésünkön fogjuk megvitatni. Rendben. A 9-es napirendi pont esetében eszmecsere a bizottsággal, a delegált jogjaktusokról és a végrehajtási aktusokkal. Egyetlen egy delegált jogjaktus van vizsgálat alatt. Itt már az Európai Parlament halasztást kért november 5-éig. Ez a delegált az alapuló rendelet a tengerfenéki halászat esetében. Múltkor már beszéltünk erről, van -e egy plusz kérdés, ezzel kapcsolatban nincs. Akkor azt javaslom, hogy Hát megköszönöm Linda Bullornak, hogy eljött ide. Láttam, hogy itt van, de hát nincsen kérdés a bizottsághoz, és ezért ezt a napi pontot lezárhatjuk. Tízes pont, nincs egyéb kérdés. Tizenegyes pont, szeretném elmondani azt, hogy a koordinátorok ajánlásait ajánlásait majd önöknek elküldjük e-mailben, és írásos formában kell ezt jóvá hagyni. Nem tudom, hogy van-e további megjegyzés ezzel kapcsolatban, nincs. Köszönöm kollégák, a következő ülésünk nagyon jó időben haladunk, a következő ülésünk október 9-én lesz Brüsszelben 15 órától 18.30-ig, illetve október 10-én reggel 9-től 12.30-ig. Köszönöm szépen, és köszönöm különösképpen a tolmácsoknak az ülést, berekeztem. <laughs>